és a koordinátorok pedig Rikém úr az előadó javaslatait szeretnék követni, ami az előkészítő cselekvési tervet érinti. Így szeretnék az utasok információs rendszerét egy kicsit egyszerűsíteni, és szeretnénk az egymodulos interfész segítségével a jegyek megvételét is szeretnék megkönnyíteni. Ezen kívül a turisztikai érdeklődésre igényt tartó és a fenntartható turizmus és a szociális turizmussal összefüggő kérdéseket is szeretnénk majd megtárgyalni. Ami a komitológiát illeti, a koordinátorok észrevették, hogy itt a nyilvánvaló eljárások intézkedésének végrehajtásával kapcsolatban problémák voltak, és a bizottság javaslatára Járcembovszki urat szeretnék kinevezni. Itt az egységes európai égbolt csomag felelősévé. A német elnökség alatt nem tudom, hogy beleegyezik-e majd, mert német kezdeményezés volt, de most nem egyik komolyan, mert ez csak humor lett volna a részemből, tehát nyilván bele fog menni. Tehát Járcembovszki kollégánk egy öreg róka, és ő is jelen lesz majd a legközelebbi ülésünkön, hogy ezekről az intézkedésekről beszélünk, tehát az egységes európai égboltról van szó. Az egyebek tekintetében a koordinátorok tudomásul vették azt a levelet, amelyet Kallas biztosnak küldtem, és itt a közlekedési prioritásokra kérdeztem rá, hogy melyek szerepelnek a bizottság problémjában. Rákérdeztem még arra is, hogy mi a helyzet a mezőgazdasági haszonjárművek által kerékpárosoknak okozott balesetek tekintetében. Ezen kívül a júliusi plenárisra megkértem a biztos, hogy nyújtson be egy jelentést. A, valószínűleg ez egy esti plenáris lesz 11-kor. Tehát én már 20 éve itt vagyok ebben a parlamentben, és a közlekedési bizottság állandóan panaszkodott, hogy mindig az éjszakai plenárison kerülünk sorra, a külügyi bizottság mindig napfényben tárgyal, mi bezzeg az éjjeli plenárison. Tehát nem tudom, hogy van -e egy ilyen szabály, hogy mi csak naplemente után ülésezhetünk, de nagyon úgy tűnik szeretnénk a júliusi plenárison még naplemente előtt plenárisra kerülni. A legközelebbi ülésünkön a szavazó listához fűződő kompromisszumokat is szeretnénk megtárgyalni. Erről is beszéltek a koordinátorok, tehát ha legközelebb találkoznak, ezt is megvizsgálják. Tehát ennyit szerettem volna beszámolni a koordinátorok megbeszéléséről szeretném megkérdezni, hogy vannak-e kérdések ehhez. Nincsenek kérdések, akkor szeretném megköszönni a munkát, és folytatjuk. A következő témánk Ayala Sender asszony jelentése. Sikerült vulkánok, trópusi viharok ellenére eljönnie hozzánk, és most megtárgyalhatjuk a módosítókat a jelentéséhez. Utána pedig áttérünk a szavazásra, tehát Ayala Sender asszony kap szót. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm azt is, hogy megértő volt az elnök úr is, és a kollégáim is. Való igaz, hogy amikor de küldöttséggel elutazunk, nem gondolunk arra, hogy a természet így közbeszól, és késedelemmel tudunk csak visszatérni a munkahelyünkre. Guatemalát és Salvadort igen nehéz körülmények között hagytuk el, és a lakosaikat, és nagyon reméljük, hogy kilábalnak majd az, az európai szolidaritásnak és hála ebből a nehéz válságos helyzetből. Néhány szóban hadd szó, szóljak a tanácssal való és a bizottsággal való egyeztetésünk állásáról, valamint az árnyék előadókkal is tárgyalásokat folytattunk az ajánlás tervezetünkről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Legyenek kedvesek, kicsit csöndesebben beszélgetni körülöttem, mert ez nagyon zavar engem. Tehát komoly előrehaladást tapasztaltunk a tárgyalások során. A helyzet tehát javult a dossziénk esetében, miről is van szó Arról van szó, hogy a lehető legmagasabb szintű utasjogokat vezessük be a tenger és belvidi közlekedés során. Akár ö, járatokról, rendszeres járatokról legyen szó, akár tengeri ö, utazásokról. Amint mondottam, magas szintű tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utas jogokról van szó a mobilitás területén. Elmondanám azt is, hogy mindent megtettem annak érdekében, hogy olyan jogokat foganatosítsunk ezen dossziéban is, mint azon dossziékban, amelyek a légiutas jogokra vonatkoznak, különös tekintettel a mozgáskorlátozott és fogyatékkal élő személyek jogaira, valamint amikor a tanácssal tárgyaltam a módosításokról, komoly előrelépést tapasztaltam, ami a kollégái módosítóit illeti néhány pontosítással hadélyek. Láttam, hogy bizonyos kollégáim Továbbra is szeretnék a hatályt olyan korlátozottan megtartani, amennyire csak lehet. Itt arra a módosításra gondolok, amelyben a tanácsi javaslat szerepel, tehát, hogy a 36 utas ö, ö, korlátot tartsuk meg, küszöbértéket. Én azt gondolom, hogy a parlament első olvasatának javaslatához kössük magunkat, hiszen 600 568 szavazattal megszavaztuk a tágabb hat, hatályt. A 12 utas és 36 utas esetében én azt gondolom, hogy ezt az értéket mindenképpen korlátozást meg kellene tartanunk. Tudjuk, hogy a belvízi hajózás válságos időket él. És amikor azt látjuk a tanács tollából, hogy minden egyes típusú hajónál tartsuk meg a korlátozást, hát azt gondolom, hogy a hatályt mindenképpen a 12 utas korlátozásával tartsuk meg, mert tudom, hogy a szakágazat szeretne másként eljárni, de mindenképpen az utasjogokat és az utazási feltételek javítását szeretnénk szolgálni. Persze tárgyalásokra van lehetőségünk, mert eddig mindig sikerült elérnünk azt, hogy a hatályt a ö, kártérítés esetében javítsuk, fokozzuk az utasok védelmét a mozgáskorlákozott utasok esetében. Azt a határidőt is sikerült leszűkítenünk, amely után már ö, kártérítésre jogosult az utas. Azt gondolom tehát, hogy a parlament első olvasatában szereplő hatályra kell korlátoznunk magunkat. Ezért azt kérném a kollégáktól, hogy a szakbizottsági, szer, ö, ö, szakbizottsági szavazás esetén mindenképpen tartsuk magunkat a 12 utashoz és 36 utashoz. Pontosítanunk kell, hogy nagyobb jogbiztonságot biztosítsunk. A Bilbaola féle módosításokat az első olvasat esetében meghallgattuk, vannak viszont olyan módosító indítványok is, amelyeket nem tudtam elfogadni. Egész sorát ilyen módosítóknak nem tudtam elfogadni, másokat viszont támogatni tudok a tárgyalások során. Köszönetet szeretnék mondani minden kollégámnak az érdekes javaslatokért, jelentős pillanatát éljük most a tárgyalásoknak, és azt kérem zárszóként a kollégáimtól, hogy a hatályt az első olvasat szintjén tartsuk meg, mert nagyon sokan támogatták a 12-es és a 65-ös esetében. Ez nem jelenti azt, hogy a tárgyalások során másként ne járhatnánk el, de jó lenne ezt a státuszkót megtartani. Köszönöm. E, Nagyon szépen köszönöm. Most Wortman Kohl asszony kapszott a néppárttól. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, köszönetet szeretnék mondani Ayala Sender előadóasszonynak a magyarázó szavakért, és hogy tájékoztatott arról, hogy hol áll a tárgyalás helyzete. Még mielőtt részletekbe mennénk, ki szeretném emelni, hogy a néppárt híve annak, hogy az Európai Unió szintjén az utasjogok szabályozásra kerüljenek e területen is. Ez ugyanígy igaz a tengeri és a belvízi közlekedésre és az autóbusz közlekedésre egyaránt. Spellán kollégánk is komoly szerepet vállalt ebben. Alapvető fontosságú javaslatról van itt szó a néppárt számára. Számos vitát folytattunk erről az irányelvről, irányelv eh, tervezetről első olvasatban már. Ajala Szender asszonyt emlékeztetném arra, hogy már kezdetektől fogva a néppárt azt szerette volna, hogy az arányosságnak mindenképpen ö, nagy szerepet biztosítsunk. Eléggé rugalmasnak kell lennünk tehát annak érdekében, hogy a kisméretű hajókat is támogassuk, hiszen rövid távot lefutó kisvállalkozások által üzemeltetett hajókról van szó. A történelmi hajókat se felejtsük el, hiszen sokszor szinte lehetetlen módosítani az ilyen történelmi jellegű muzeális hajókat ami az akadálymentesítést illeti, a hozzáférhetőségét ezen hajóknak. Az elmúlt hónapok során számos kapcsolatot vettünk föl a tárgyalások terén. Nagyon sajnálom, hogy még mindig nem sikerült a tanácssal megállapodást találnunk kívánatos lenne, hogy konszenzusra jussunk, de szükséges rugalmasság mellett. Annak érdekében, hogy Európa minden városa és régiója a kis hajók számára is alkalmazhatóvá váljon és hozzáférhetővé váljon. Megfelelő rugalmasságra van tehát ismétlen magam szükségünk annak érdekében, hogy kompromisszumot tudjunk kialakítani. Sajnos ez a kompromisszum még nem született meg, pedig az akarat megvan. Tisztelt elnök úr, a dolgok jelenlegi állásában egyetértünk számos ponttal, amelyre utalt az előadó, ami viszont a kritikus pontokat illeti, a 12 utas vagy 36 utas száma ezzel a kérdéssel nem tudunk egyetérteni. Miért? Azért nem, mert a rugalmasság egyenlőre még nem alkalmazható eléggé. A 12-es módosító ellen vagyunk a jelentéstevő tollából, pontosan azért, hogy további bátorításunkról biztosítsuk az előadónkat, hogy további rugalmasságot vihessen bele az irányév tervezetbe. A tanács is ugyanígy érzi, a tanácssal együtt jó megoldást szeretnénk ö, ö, találni. Alapvető fontossággal bír mindez számunkra, úgyhogy a 12-es módosítás reméljük nem kerül megszavazásra. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Bilbao képviselő. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, nem szeretném elismételni mindazt, amit már hallottunk, és amit Madame Ayala is nagyon kiválóan összefoglalt. A tanácssal és a bizottsággal komoly munkát végeztünk az elmúlt hetek értekezletein. Miért? Azért, hogy a különböző álláspontokat közelítsük és mindezt úgy tegyük, hogy a parlament első olvasatához tartsuk magunkat. A módosítók számos aspektusát beillesztjük a tanács és a bizottság által elmondottakba. Ami igazán pont, problémás, az az utasok kérdése. Meghallgattuk az érveket, a különböző érveket, a rugalmasságot egyik oldalról, másik részről pedig a hajók történelmi jellegét, és hogy az ágazat milyen nehézségeket kell, hogy megoldjon jelenleg. Én azt gondolom, hogy Ayala asszony megpróbálja a válaszokat megadni ezen ezen ö, ö, problémákra. Azt gondolom, hogy az 500 ezres határ is megpróbálja a 12 utas szállítására engedélyezett hajók esetében megtalálni a megoldást rugalmasan. Mi úgy gondoljuk, hogy a 12 utas számot meg kell tartani. A szakbizottságunk is tudja, és az árnyékelőadó is tudja, hogy a végső döntés mégsem 12 utas ö, számban kerül meghatározásra. A 36 utas azt gondolom, ö, mint megoldás elfogadhatatlan, mert tudjuk, hogy komoly ö, kihatásai lesznek annak, hogy igazából most 18 vagy 24 utasban eh, állapítjuk meg eh, a módosítást. A vita egyelőre nyitott még. Most, ha 12 utas mellett szavazunk, az két, eh, amellett két érv szól. Valahol az 500 ezer is fontos aspektus, és az ALDE frakció számára egy másik kérdés is döntő jelentőséggel bír. Úgy gondoljuk, hogy az egészségügyi aspektusokra nagyon-nagyon oda kell figyelni. Annak érdekében, hogy az egészségügyi problémákkal küzdő utasok, illetve a fogyatékossággal élő személyek esetében is meg kell azt a lehetőséget tartanunk, hogy ha biztonsági okokkal érvelünk, akkor, ne, be, akkor vissza lehessen utasítani bizonyos utasok számára a jegyvásárlás lehetőségét a fogyatékossággal élő személyek esetében viszont nagyon nehéz az akadálymentesítést megoldani, nem csak a hajók esetében, hanem szállodák esetében és más épületek esetében is. Egy különleges felhívással élnék. Az Európai Parlamentnek mindenképpen erőteljes jelzést kell itt üzenetet közvetítenie. És számos módosító indítványjal egyet tudunk érteni az első olvasat alapján, és azt gondolom, hogy a megállapodás megszületett. Nagyon szépen köszönöm. Látom, hogy itt azért elég sok mozgás volt. Kramer úr a zöldek részéről de itt igazából szeretném elmondani, hogy szerettük volna elkezdeni itt a szavazást. Jó, Mihály, nem teljesen értem ezt az érvelést. Tehát vannak bizonyos utas jogok a légiközlekedésben és a vasútban. Nem tettünk semmilyen kivételt, és azt mondtuk, hogy a mobilitásukban akadályozottaknak és a fogyatékossággal élőknek is garantálniuk kell a hozzáférést és éppen ennek vissza kell tükröződni a más területeken is. Rögzítenünk kell, hogy joguk van, és utalnék az Egyesült Államok példájára. A vietnámi háború után előírták az Egyesült Államok összes tagállamában, hogy az összes buszban úgy alakítsák át a buszt, hogy beszállhassanak a mozgáskorlátozottak is. Az Egyesült Államokban ez lehetséges volt, az összes buszban meg lehetett oldani. És én megnéztem, hogy ez hogy működik. Hogy az Egyesült Államokban is lehetővé tették a fogyatékossággal élőknek a beszállást, akkor Európában is legyen lehetséges. Jó, vannak történelmi járművek. A történelmi járművek, a műemlékjárművek műemléket képviselnek, őket védjük, és őket nem is kell a mai normára átépíteni azok azt a célt szolgálják, hogy bemutassuk, hogy a fogyatékossággal élőket diszkriminálták akkor korábban, mert nem tudtak beszállni ezekbe a járművekbe. És ezt nem lehet igazából máshol is alkalmazni. Megvannak jelenleg a szakismereteink, és szerintem az utas álljon a középpontban, és nem a rövidtávú anyagi érdekek. Tehát szerintem ezt már holnapra meg lehetne változtatni. Tehát most már hajóról is szó van, eddig a vasútnál volt ez. Éppen ezért támogatom ezt a módosítót, és viselkedjünk így. Köszönjük Epping úr az ECR részéről, nem? Nem akar. Kún úr. Szerintem legyünk tárgyilagosak, főleg amikor a belvízi hajókról van szó. ahova 12-36 helyre férnek be az utasok. Tehát mindenki, aki a parton lakik, és tudja, hogy hogy néznek ki ezek a hajók, tehát most legyenek ezek tengeri hajók, folyami hajók, hiszen szerveznek a tengerpart mellett is kiránduló utakat, és a kiránduló hajók esetében nem hinném, hogy lehetne olyat csinálni, hogy valaki előnyt élvez. Tehát a, a parton árulják a jegyeket, vagy a hajón árulják a jegyeket, és gondolom, hogy a kisvállalatok azok, amelyek foglalkoznak ilyen kiránduló hajókkal, és természetesen érdekeltek abban, hogy a lehető legjobb szolgáltatást kapják az utasok. És nem marad el út, hogyha a biztonság nem sérül, tehát hogyha feltételek teljesülnek, akkor ezek a hajók kifutnak. A történelmi, a műemlékhajók is fontos szerepet játszanak, azonban egy vállalkozás mérete, illetve az, hogy hova zajlik a kirándulás, az is fontos. Éppen ezért azt gondolom, hogy a tanács és a közlekedési miniszterek, akik ezzel a dologgal foglalkoznak, nem minden ok nélkül állapították meg 36 utasban a határ. Tehát nem akarjuk a fürdővízzel együtt kijönteni a gyereket. Az Európai Parlamentben a választott képviselők feladata nem az, hogy azt mondja, hogy ha 12 utasnál több van egy hajón, akkor ez meg ez van Európában. Tehát a kiránduló hajók esetében tehát különbségeket kell látnunk. Nagyon óvatos lennék, amellett török láncsát, hogy 36 utastól felfelé legyenek érvényesek ezek a kemény előírások. Tehát, és garantálnunk kell azt is, hogy ettől az utas számtól ugyanúgy, mint a légi közlekedésben vagy a vasúti közlekedésben is legyenek a szigorú szabályok érvényesek. Kramer úr ön is látja, hogy a kis csónakok a spréfolyón, folyón, Berlinben, vagy ott a tavakon. Most, most rájuk is vonatkoztatná ezeket a kemény szabályokat? azért legyen egy kicsit realista. A politika mindig reflektálja a realitást. Tehát ne rugaszkodjunk el itt a valóság talajáról. Menjen el, nézzen meg egy ilyen kis hajózási vállalatot. Na most akkor képzeld el, mi lesz akkor, hogy ennek meg ennek nem adtál el jegyet, mert túl nagy szél volt, pedig úgy örült, hogy kirándulhat, és nem kapott meg a családjával. Kirándulni akart, és nem kapott jegyet, és most így van. Kártérítést kell eh, fizetni 300 eurós. Hogyha mondjuk tízszer kifizeti ezt a 300 eurós kártérítést, akkor tönkre megy az a vállalat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kún úr. Van Dalen úr, parancsoljam. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én magam amellett vagyok, hogy a mozgáskorlátozott személyek jogai mindenképpen fokozódjanak, de hát itt most nem az Egyesült Államokban vagyunk, és nem vietnámi veterán katonákról van szó. A történet másik részére az előttem szóló nem utalt. Itt azon ö, több tucatnyi, több száznyi munkanélkülire is gondolnunk kell, akik pontosan így remélhetnek javulást a sorsokban. Vannak olyan hajók, amelyeket nem dolgoztak át, nem javítottak meg, nem mi valahol válságidőben lehetőséget biztosítanánk a munkanélküliek számára, azért, hogy módosítsák, eh, ha a hajókat átépítik, akkor így, ez így van, úgyhogy én a 64-es mellett vagyok. Köszönöm, Vandallan úr. Engedjék meg, hogy én is néhány szót szóljak, mielőtt Jé Jéger asszonynak adom meg a szót. Úgy hiszem, hogy a vita nagyon érdekes volt, és köszönöm Ajala Szender asszonynak, hogy végre szenvedélyt vitt a Trana szakbizottság munkájába. Köszönöm Köszönöm ezt. De hogy tegyek én is egy észrevételt, azt hiszem, hogy érdemes egyensúlyt találni az utasok joga, különösen a fogyatékossággal élő utasok joga között egyrészt, másrészt pedig a között, hogy milyen jogszabályokat hozunk. Hiszen minden jogszabály csak annyit ér, amennyiben végrehajtható. Itt tényleg két irányban szakít a a gondolat. Egyrészt egyetértek Krémer úrral, Mondva, hogy nem mondhatjuk azt, hogy a csökkentett mobilitású vagy akadályozott mobilitású utasok kérdésével foglalkozzunk mondjuk a történelmi hajókon, illetve hogy mindenképpen akármilyen muzális hajó is érvényesíteni kell ezeket a jogokat, de egyetértek Kunúrral is, hogy csak olyasmit írjunk elő az üzemeltetőknek, ami megvalósítható. Mondok egy példát. Például az ilyen muzális hajókról, amelyek valóban a közlekedési örökséget képviselik, illetve nem is a hajókról, hanem a vasútról beszélek. Egyetlen olyan történelmi vasút vagonról nem tudok, amely nem tette volna lehetővé a fogyatékossággal élő emberek utazását. Nem akadályozza ez meg az üzemeltetést. Mi több, hogyha lehetővé teszik, hogy a fogyatékossággal élők is utazzanak ezen a vonatkocsin, vagonon, vagy pedig a hajón, sokkal többen fognak jönni és utazni rajta, tehát nem elég, nem mondhatjuk azt, hogy ez egy muzeális hajó, egy old timer, egy réges-régi motoros, hogyha nem tesszük lehetővé, hogy ezen mindenki utazzon. Jéger asszony, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is nagyra értékelem az elnök bölcsességét, hiszen egy olyan kiegyensúlyozott megközelítést jelenik meg a szavaiban, mint amit a bizottság is fontosnak tart, de ugyanakkor nagyra értékelem a szakbizottság munkáját azért, hogy a utasok jogáért dolgozik és nagyra értékelem a bizottság nevében a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők munkáját. Mind a tanács, mind a bizottság, mind a parlament um, elkötelezett a megoldás megtalálása érdekében, és uh, fontos, hogy a megállapodás létrejöjjön a plenárison történt szavazás előtt. Két nyitott kérdés van. A mi szempontunkból az egyik a hatály kérdésem, tehát az alkalmazása, a jogszabály alkalmazásának hatája kérdése, a bizottság számára imperativikus jelentőséggel bír, hogy minél több utasra kiterjesszük hatályt, ezért a bizottság 12 utasnál szeretné meghúzni a határt, a tanács 36 utasnál, általában ugye a kettő között sikerül megállapodni, és természetesen az önök szavazására várunk, de mindenképpen nagyon fontosnak tartjuk a jogszabály alkalmazási hatájának kérdését. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kompromisszum létrejöttét segítsük. A másik nyitott kérdés az egészségügyi kérdések. Fontos, hogy biztosítsuk a hajóra való beszállás megtagadásának jogát egészségügyi okokra hivatkozva. Úgy gondoljuk, hogy a megoldás mindenképpen e, a diszkrimináció tilalmán kell, hogy alapuljon, és egy új 4A cikk bevezetését, e, elfogadását javasoljuk, amely lehetővé tenné, hogy a szállító cégek közegészségügyi okra hivatkozva utasítsák vissza a, a fedélzetre szállást. Úgy gondoljuk, hogy ez az új, a javasolt 4A cikk jó cikk, és tovább lépés alapját adja. Nem akarnék többet mondani, csupán annyit, hogy a bizottság a jövőben is mindent megtesz azért, hogy az Európai Parlament és a tanács között közvetítsen, annak érdekében, hogy létrejöhessen ez a megállapodás. Úgy hiszik, hogy mindkét oldalon csak kis erőfeszítést kell tenni, hiszen, mint mondottam, a megoldás a hatály kérdésében található meg, és éppen ezért a Trans szakbizottság tagjait arra szeretnénk kérni, hogy a július 4-i szavazás előtt megoldásra jussanak. Köszönöm szépen, Jéger asszony! és köszönöm, hogy itt a csészék zörgése fölött is elmondtam, amit mondani szeretett volna. Alaje Szender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer hálás köszönet a megjegyzésekért minden kollégának, és természetesen a bizottság képviselőinek is. Szeretném, hogyha megbékélnénk itt a mm, teremben, és szeretném biztosítani azokat is, akik úgy gondolják, hogy ebben a szövegben nincs megfelelő rugalmasság. Ugyanis a belvízi körülményeket mindenképpen védeni akarjuk. Ami az 500 méteres távolságot illeti, vagy csomót, távolságot illeti, mindenképpen azt gondolom, hogy a német módosítót támogatom annak érdekében, hogy a kollégám is megnyugodjon. Mondjuk a berlini, potsdami, belvízi ö, hajózást mindenképpen védeni fogjuk, ezt azért megerősíteném. Ugyanakkor hadd mondjam el azt is, hogy a tanácsban az a lehetőség, hogy 12 és 36 utas között lehessen távon választani, tehát hogy a hatályt kiterjesszük. Nos, a tanács szintjén azt kell, hogy mondjam, hogy a tárgyalások úgy alakulnak, ahogyan, azt tudjuk. Viszont a parlament az első olvasathoz képest megváltoztatta a az álláspontját, és hát azért a plenárison 2009-ben az első olvasat idején a néppártiak és a liberálisok is támogatták az első olvasatban elfogadott véleményt. lett támogatta tehát valahol a hatály kiterjesztését, most viszont az az érzésünk, hogy mintha visszalépne a parlament ehhez képest. Úgyhogy azért emlékezzünk arra, hogy itt nem csak a mozgáskorlátozott személyekre gondolunk, akik születésük vagy baleset fogytán veszítették el teljes mozgásképességüket. Itt nem csak erről van szó. Ezért olyan nagyon fontos, hogy a rugalmasság megtartása mellett is lépjünk. Az ágazatnak alkalmazkodnia kell. Itt nem radikális és drákói szigorú módosításról van szó, de a ö, tengeri és belvízi ágazatnak is, mint más közlekedési ágazatoknak időről időre meg kell tudnia újulni. Amennyire lehet, jelentős mértékben. Ha nem így járunk el, ha ezt az üzenetet nem közvetítjük, akkor valahol a polgárok felé sem üzenjük azt, amit szeretnénk. Mert igenis, a fogyatékkal élő személyek sem tudnak majd megfelelően utazni, és munkahelyeket is vesztünk. Úgyhogy valahol az első olvasathoz képest meg kell tartanunk az álláspontunkat. Most rögtön nem fogadhatjuk el a tanács javaslatát. Miért? Mert tudjuk, hogy a tanács javaslata e, valahol e, nem ártatlan javaslat. És minden egyes tárgyalás során, bármilyen tárgyalásról legyen is szó, azt hallottuk a fogyatékossággal élő személyek képviselőitől, hogy a hatályt minél inkább ki kell terjesztenünk a német módosító is pont ezt a rugalmasságot segíteni elé, ezért az első olvasat álláspontjához kérem, hogy ragaszkodjunk. Ez legyen a tárgyalási álláspontunk. Láttuk, hogy az ágazat képviselői, akár a vasúti ágazatról, akár a légiközlekedésről legyen szó, igenis az Európai Parlament javaslata irányába léptek el, és nem következett be ö, ö, visszaesés a munkahelyek szintjén, sőt, és csak javultak az utasjogok. Úgyhogy a 12-es és a 65-ös módosítót támogatnám, annak érdekében, hogy a plenárisig is ez alapján tárgyalhasson. Köszönöm szépen, Ajala Szender asszony. Hivatalosan bejelentem, hogy mindjárt szavazunk, és júliusban kerül sor a plenáris szavazásra. Lépjünk tovább a napirendem, ez a szavazás. A Kancsani jelentéssel kezdjük, mielőtt azonban megtesszük ezt, ellenőrizzük le a szavazókártyák működését. Hogyha mindenki készen áll, akkor megnyitom a próbaszavazást. Megnyitom, még mindig nyitom a próbaszavazást, mégpedig meg. Mindenki szavazott? Próba. Akkor lezárom a szavazást. Köszönöm szépen nem probléma ez, de Verek hogy mert a néppártnak egy szavazattal többje van. Tehát a néppárt egyel több szavazattal rendelkezik jelenleg. So, Kérem tisztázzuk, hogy ki nem szavaz, mert hogyha Deverok asszony szavaz, akkor két szavazattal több betad le a néppárt. Okay. Right, can we start with the voting list? Kezdjük hát a szavazólistával. Tízes módosító, Kancsan jelentés, tízes módosító. Kettes cikk, második bekezdés, még egyszer mondom, tízes módosító, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Tizenegyes módosító. Tömbben szavazunk az, eh, ide, az egyes, eh, az idevágó preambulum bekezdésről, ki támogatja a 11-es módosítót, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadva. Hova is megyünk? Mi a következő? 12-es módosító. Jelentéstevői ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. ...62-63-as okafogyattá válik, tehát 14-es split volt, részenként szavazunk. Három részben szavazunk. Első rész itt a három hónapos cikk előtti rész kitámogatja az első részt. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Második rész, ez ugye egy törlésre vonatkozik, az öt törlésére kitámogatja a kettes részt. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. harmadik rész, ugye ez pedig az end six, az és hat törlésére vonatkozik mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Nem tudom, hogy mi is volt itt a split volt, na mindegy, mondja az elnök. Mindenki egyformán szavazott, mind a három részben miért kellett a részenkénti szavazás? Kettes cikk, 64-es módosító Bradburn kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. 15-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 65-ös módosító okafogyottá vált. Azt mondja, mit is mond? Nem, bocsánat, elnézést kérek. A 65-ös abszolút életben van, tehát szavazunk a 65-ösről, Kósa Adaméről, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. 66 és 67. Ja, ez mind ugyanaz? Ja, ja. Bocsánat. Akkor miért van itt három azonos? Szóval 66-tól 70-ig kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadva. 71-estől 74-esig. Mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 75. Ulmer mellette ellene tartózkodással utasítottuk. A 16-os, a 17-es és a 2-es egyben ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. A 18-as jelentéstevői, ez megfelel a 79-esnek, tömbben szavazunk erről a négyes, módosító, négyes módosítóval együtt. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es. A hármas módosítóval tömbben, mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 80. Meissner mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 81. Ulmer kív támogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellettem. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. 21-es a következő, mondják itt nekem, jelentéstevői mellette, 21-es, tehát mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 22-es, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 23-as, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 84-es okafogyata, vagy 24-es mellett ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 85-ös okafogyottá vált, 25-ös a jelentéstevő, 25-ös kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 87-es Ferber kitámogatja. Ki ellenzi? tartózkodás. Elutasítottuk. 88. Bradburn módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. 27-es. Mellette. Ellenem. Tartózkodás. Igen, megvolt. 89. Ferber mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 28 és 29 együtt, mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 90-es Meissner mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 91 Ulmer úré, kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 30 a jelentéstevői kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 92-es nem, 32-es kitámogatja. Ki ellenzi? Kitartózkodott, elfogadtuk. 93-as. Mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 94-es két részben. Első rész, itt az Assistance to Finder-t töröljük ki. Az első részről szavazunk, a 94-es első részéről mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második részről szavazunk, mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 96-osról szavazhatunk, igen. Mellette, tehát a 96-os mellett. Ellene. Tartózkodás. Hát ezt le kell ellenőriznünk, most először, tehát a 96-osról Szárcsiani asszony módosítójáról megnyitom a szavazást. Tehát a 96-osról. E, A néppárt három túl, hárommal több szavazatot adott le, mint amennyi jár neki. ECR, you have... Az ECR is egyel többet adott le. Or do we do now just take them up? Can you take, can the PPE e take three voting cards? A néppártot kérem, hogy három szavazókártyát húzzon ki, az ECR pedig egyet. Az ECR megtette, a néppártnak még mindig hárommal több szavazókártyája van a gépekben. Oh, Most még mindig egy, még mindig plusz egy. Azt gondolom, hogy a koordinátor áldozza fel magát. Na megvan. Rendben van. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 17-en ellene elfogadtuk. Köszönöm szépen, itt azért sikeresek voltunk. 95-ös. 95-ös mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as nem, tehát 34-esről szavazunk. 34-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 97-es okafogyott, tehát 98-as, ki támogatja 98-ast. Ki van ellenem? Tartózkodás. Elfogadtuk. 35-ös okafogyottá vált. 100-as. ki támogatja 100-ast. Ellene ki van? tartózkodás elfogadva. Százegy. Ez most egy kiegészítés, ugye? Igen, kiegészítésként. Tehát 101 kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 99 oka fogyottá vált. 40-es Két részben, első rész. In accordance with national law, első részről szavazunk, ki támogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadva. Második rész mellette. Elfogadtuk. 37. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. 103-as, ugye ez okafogyott vált, mert a 40-es második részét. Magyar. 38 a következő, mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 39 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 104-es kiegészítésképpen kitámogatja 104-est, ki az, aki nem támogatja, ki az, aki tartózkodott, elfogadtuk. 33-as cikk 105-ös módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. 106. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodott? Elutasítottuk. 41-es módosító indítvány jelentéstevői, ugye egy szóbeli kiegészítés, amely szerepel a szövegben, facilities on board, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Harminckilenc ez a 11-es preambulum bekezdésre vonatkozik, tehát a 39-es módosító. Ugye szavaztunk az 1-esről a 11-es <laughs> kapcsolatban, éppen ezért, tehát ami ide kapcsolódik, azról nem szavazunk. Még egyszer mondom, a 49-es, tehát a 49-esről szavazunk, kitámogatja 49-est ellene, tartózkodás elfogadva. 50-ről kiegészítésben szavazunk. Ki támogatja az 50-est? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 52 következő. Lichtenberger asszony. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Hát ezt most ellenőrizzük le. Tehát az 52-esről szavazunk. Úgy tűnt, mintha elutasítottuk volna, de Biztos, ami biztos, megnyitom a szavazást. A néppárt megint egyel többen szavaztak. Köszönöm, Matyó. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 15 -e mellette, 26-an ellene elutasítottuk. Hatosról szavazunk, ki támogatja hatost? Mondom, ki támogatja hatost? ki ellenzi a hatost, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Úgy tűnik, hogy szavazó fáradtság kezd eluralkodni a teremben, pedig hosszú után még előttünk a következő fogyottá vált. 53-as, nem, bocsánat, a 7-es, tehát a 7-est kitámogatja. Ki ellenzi? Kitartózkodott, elfogadtuk. 53-as, kitámogatja az 53-ast. Ki ellenzi az 53-as? Tartózkodás elfogadva. 54-es. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. A 8-asról szavazhatunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Következő. Okafogyottá vált. 56. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es jelentéstevői kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. Kiegészítésként az 58-as Kósádámé kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás, megnyitom a szavazást. A néppárt megint Egy Egyre többet adott le a néppárt. Köszönöm szépen, most lezárom a szavazást. 40-en szavaztak, 36 támogatta. Senki nem ellenezte, és négy tartózkodás volt. Gratulálok, Kancsán úr! Most akkor váltunk témát. És megérkezik a másik hajós. Üdvözöljük. Kész vagyunk? Mindenki felkészült, eléggé rugalmas, izmok lazák. Akkor most nézzük csak a 63-as módosítót. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es és a 65-ös azonos mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, ellenőrizzük. Tehát megnyitom 12-esről és a 65-ösről. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 18 mellette, 16 ellene 6 tartózkodás. Elfogadtuk. Még mindig itt tartunk a 65-ös. A 65-ös az egy plusz mellette. Wortmann kólasszony. nem értek egyet, hogy ez egy hozzáfűzés, tehát én az egész szikről szeretnék most szavazni, az egész módosítóról, hiszen a 36-os is benne van, tehát nem értek egyet ezzel a megközelítéssel. Hallom, mit mond a tanácsom az, hogy a 12-es és a 65-ös csak együtt oldható meg, és a 65-ös pedig megváltoztatta. Tehát akkor igen a hozzáfűzést. Igen, a hozzáfűzést. Tehát, ki támogatja ezt a hozzáfűzést? Wortmann Kohl asszonyét, a 64-est. Tehát mellett ellene. Tartózkodás elutasítva. Tehát a 13-as és a 66-os ismét együtt szavazzuk. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Ellenőrizzük. Tehát a 13-as és a 66-os együtt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A néppártnál megint több volt egyel a kelleténél? Köszönöm, Tatarello. Zárom a szavazást. Tatarella? egy mellette, 19 ellene. Elfogadtuk. A 14 és az előadó részéről mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A 15-ös és a 67-es azonosak mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69-es és a 70-es 71, 72, 73 azonosak mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. Tehát akkor most a hármas cikkhez a 74-es módosító Bilbao Brandika mellett ellene tartózkodás elutasítva. 16-os az előadótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 75-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. A 76-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 77-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Elfogadtuk. legközelebb az elnök ellen lesz itt bizalmi szavazás. De most áttérünk a 79-esre mellette. Ellene? Tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell, tehát a 79-es. Megnyitom a 79-esről a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 21 mellette, 20 ellene, elfogadtuk. Tehát a 78 as 80-81-es okafogyott. 82-es mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, a 82-es megnyitom. Zárom. 25 mellette, 15 ellene egy tartózkodás. Elfogadtuk. A 83-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 84-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 85-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 86-os mellett ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, tehát a 86-ost. Megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 21 mellette, 19 ellene. Elfogadtuk. 87-es, 88-as azonos mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 89-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 90-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 91-es mellett, ellene, tartózkodás, ezt én ellenőrzöm, a 91-est, 91-est. Megnyitom a szavazást. Tehát ellenőrzöm, de most már lezárom. 13 a 27-en ellene, elutasítva. 92-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, a 92-est. Tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 29 mellette, 11 ellene elfogadtuk. 93-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 94-es mellett ellene tartózkodás elu- elfogadva. 17-es előadó mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 96-os mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 97-es mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. 19-es mellett, ellene, tartózkodást elfogadtuk. 98-as mellett ellene tartózkodás azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Tehát Bradburn Epping 98-osa, megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 20 mellette, 20 ellene, elutasítva. Az előadó 20-asa mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 99-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 23-as két részben az első feléről, az on request szavakon. Tehát az első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, első mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Százasra nincs szükség, 24-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor itt egy kis levegőt veszek, és most a 101-eset éreket mellett. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 101-esről megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 21-en mellette, 20 ellene elfogadtuk. 102-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 26-os, az if possible-ről szavazunk hozzáfűzés betoldás mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrzöm a 26-os módosítót. Tehát megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 20 mellette, 21-en ellene elutasítottuk. 27-es az előadói. 11-es cikkhez. Az 1A pont mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 103-as, ez is betoldás, tehát uh, itt a mellette ki van, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 104-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, elfogadtuk. 105-ös Bilbao asszony mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106-os, 107-es azonosak. Közösen szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, tehát a 106-107-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 23 mellette, 18 ellene, elfogadtuk. 108-as mellett, 108-as mellett. A 106-ost elfogadtuk. 23-18 volt az eredmény. A 108-as Fleckenstein úr mellett, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 108-ast. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 26 mellette, 16 ellen elfogadtuk. 29-es az előadói mellett. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 30-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 109-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 110-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Akkor itt a 34-es okafogyott 35-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 111-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 112 két részben, az első rész 90 perc, a második rész maradt, tehát az első rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk a 37-es megvolt, a 113-as a következő, Vlastu Riké mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 114-es mellett, ellene, abstentions, tartózkodás, ellenőrizzük 114-et, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. 22 mellette, 19 ellene, elfogadtuk. 38-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 115-ös mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 116-os mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 117-es mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük a 117-est. Wortman Kohl asszonyi, megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 20 mellett a 21-en ellene, elutasítva. a 40-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 118 mellett ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 119 két részben, az első fele, tehát Terminal Operators Customary Languages, tehát erről szavazunk most mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész, mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellett, Elnézés, 46, ja, de nem, 46-os, akkor oka fogyott. 47-es mellett. Ellen. Tartózkodással elfogadtuk. 120-as mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellett. Ellen tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellett, 53-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 121-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellett ellen, tartózkodás, elfogadtuk. A hatos preambulum bekezdéshez az 57-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. A kettes mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as mellett, ellen, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Azt hiszem elfogadtuk, de... Há, az emberek lassan elfáradnak. Zárom a szavazást. 22 mellette, 20 ellene elfogadtuk. A négyes az előadótól mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hetes, a nem, az egészről szavazunk. Két részben. Az első a disinformation-től az end ticketingig, tehát erről szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A második rész mellett, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 61-es okafogyott, 62-es kósó úri mellett, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A tízes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A végszavazás. Nyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 24-en mellette, egy ellene, 17 tartózkodás. Elfogadtuk, gratulálunk Ayala Sender asszonynak. A Deveirak jelentés. Tehát akkor jó emberek, folytatjuk a szavazást. Ez egy 15 oldalas szavazólista, úgyhogy hosszú lesz. Vannak kompromisszumos módosítók, úgyhogy ez egy kicsit összetettebb lesz, mint gondoljuk, de hát tartsunk ki. Az egyes kompromisszum az egyes cikkel kapcsolatban. Ha mindenki készen áll a szavazásra, akkor elkezdjük a szavazást. Mellette, a kompromisszumos mellett kiszavaz, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös Marinescu mellette, 87-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 86 IKU mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 88-as Marinescu ortól mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 89-es, 90-es, 91-es, 92-es azonosak, mellette kiszavaz, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Azért leellenőrizzük, ellenőrizzük ezt a szavazást, megnyitom a szavazást, A néppárt egyel többet szavazott, Matyő, sajnálom, lezárom a szavazást. 26-an mellette, 15-en ellene, egy tartozás mellett azért elfogadtuk. Elfogadtuk. 93-as Marinescu, ki van mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottak. 94 Marinescu mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 95. De Grandes Pascual mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 95-ös De Grandes tollából. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 24-en mellette, 16-an ellene elfogadtuk. 50-es mellette, ellene tartózkodik, elfogad. 95, 96, 98 ugyanazon, azonosak, ki van mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Százas, szóbeli módosítással, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 17-est visszavonták, 99-es, Deverák asszony mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 18-as mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 101-es mellett ki van, ellene tartózkodik elfogadva. 102-es szóbeli módosítóval a kettessel mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 103-as részenként, az egyik a Safety Investigation or Administrative Proceedings, a második rész pedig a Last Sentence of uh, utolsó mondat, első része mellett kiszavaz, ellene, tartózkodik elfogadva, második rész mellett kiszavaz, ellene, tartózkodik, ezt ellenőrizzük. Tudom, hogy kemény a munka, de hát második részről, a 103-as második részéről megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 20 mellette, 21-en ellene, úgyhogy elutasítottuk. 104-es Lichtenberger, ki van mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 105-ös okafogyott, 106-os Vandálen mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 107-es Marinescu úrtól. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 19 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 20-as. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 22 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Most a 108-as mellett ki van? Ellene, tartózkodok, elfogadva. 23-as mellett ki van? Ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 109 mellett, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 24-es jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 25-ös mellett, ellene, tartózkodik, elfogadva. 110-es. Kiesik 26-os mellett ki van. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 112-es Marinescu mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. Marinescu biztos, hogy a 112-es mellett, sajátja mellett szavazott, ezt tudjuk. 111 részenként első rész a networkig, a második a decision-től. Első rész mellette ellene tartózkodik, megtartottuk. Második rész ellene mellette tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29 mellett ellene tartózkodik, megtartottuk. 113-as mellette ellene tartózkodik, meg, megszavaztuk. 13-ast visszavontuk, 21-es jelentéstevőtől, 9-es cikkről, mellette, ellene, tartózkodik, meg, megszavaztuk. 32-es mellett, ellene, tartózkodik, megszavaztuk. 115-ös tikavasszony mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 33-as jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 34-es. Mellette, ellene, tartózkodik, el, elfogadtuk. 35-ös jelentéstevő ellene, mellette, mellett ellene tartózkodik, elfogadva. 117-es Marinescu úr mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 36-os jelentéstevő mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 118 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellett, ellen, tartózkodik, elfogadva. 119 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 120 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 38-as mellett ellene tartózkodik elfogadva. 121 kiegészítéssel mellette ellene tartózkodik elfogadva. Kettes kompromisszum mellett kiszavaz. Ellene tartózkodik elfogadtuk. 124-es A magyar fülke kép szeretném megkérdezni, hogy jól hallható-e a tolmácsolás, és hogy van-e szükség tolmácsolásra. Kérnénk, hogy a 16-os kabin felé jelezzék ideintegetéssel, hogyha kérik a további tolmácsolást. Mosoljal, hogyha nem, akkor mi most berekeztjük a tolmácsolást, és köszönjük a figyelmet. Can we check one, two, nine?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 Azt kérdezi a magyar tolmács, hogy fordítson-e, azért vagyunk itt, hogy tolmácsoljunk, de a 16-os kabin fele nézzenek, legyenek szívesek, bólogassanak. Valahogy ezt tudassák velünk, hogy most itten fordítani, azaz tolmácsolni. Those against, abstentions adopted. 45, those in Those against, abstentions adopted. 146, those in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 twenty two in favour nineteen against that is adopted fifty five now that's just a linguistic one fifty six yes mrs Devera. Avant de, avant de voter l'amendement 56, je voudrais rappeler pour euh, rassurer certains groupes que... Az 53-as módosítóról szavazás előtt, amikor egy balesetről van szó, akkor az az adatvédelmi európai ö, hivatal védelmét is élvezi. Ennyit szerettem volna elmondani. The rapporteur, amendment 56. Those in favor? Those against? Abstentions adopted. 156. Those in favor? Those against?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 same result thirty nine in favour uh, no against one abstention on the legislative vote so again congratulations ms de Verac. quickly go on euh, Monsieur le Président, je sais qu'il reste d'autres votes à faire, mais on a... Szeretnénk kérdezni, hogy szükség van-e a tolmácsolásra. Ha igen, kérném, hogy jelezzék a tizenhatos kabin felé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 and uh, colleagues will collect, recollect that the whole a magyar kabin érdeklődne, hogy hallgatja-e a magyar tolmácsolást valaki. Azért vagyunk itt, hogy tolmácsoljunk, és érdeklődnénk, hogy hallgatja-e valaki a magyar tolmácsolást. Amennyiben igen, a 16-os kabin irányába kérnénk egy jelzést